So. Opa. Ach, so. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégáim! Mielőtt elkezdjük a szavazást, egy bejelentést fogok tenni. Talán emlékeznek rá, hogy a május 11-i ülésünkön elnök úr egy szankciót szabok ki Elefterios Sinadinos kollégára, miért pedig azért, mert a május 9-i ülésen elfogadhatatlan megjegyzésekkel illette a török népességet, a török népet. Június 6-án a büró beszélt erről a kérdésről, illetve kezelte kolléga felebezését, és úgy döntött, hogy megerősíti az elnök abeli döntését, hogy megvon tíz napi napi díjat az, a kollégától emiatt. Most következik tehát a szavazás. Nein. Ähm, das, ist, äh, das Verfahren ist damit abgeschlossen. Ez az eljárás lezárult, úgyhogy äh, ezzel kapcsolatban.